ismételten le fogjuk győzni a válságot, amelyel szembesülnünk kell napjainkban. Köszönöm. Merci. Thank you, President. Köszönöm szépen, Van Rompuy elnök úr, kedves kollégák, ezzel lezárjuk ezt a vitát. És következik a következő napi rendi pont a tanács és a bizottság nyilatkozatai a G20 csúcs találkozó eredményeivel kapcsolatban. Látom, hogy Sásztel úr most készül arra, hogy átvegye a szót. And when he takes his seat, I give him the floor straight on. Sester úr, a Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, a tanács elnökségének, illetve az Európai Parlamentnek a G20-ról október 20-án már volt módunk eszmét cserélni. Akkor a G20 miniszteri tanácskozás megelőző napon egyeztettünk a szőuli csúcsra került sor, az Európai Unió jól felkészült miniszteri szinten, államfői, kormányfői szinten egyaránt megértettük, hogy ha nem koherens az európai országok hozzáállása, hamar elfogy az Európai Unió hitele a nemzetközi szintéren. A szöuli csúcsról a világ bizony nem alkotott túlságosan kedvező véleményt nem volt olyan eredménye ennek a csúcsnak, mint amit vártunk tőle. Meg voltunk győződve róla Szöul előtt, hogy a legjelentősebb bizonyíték a legjelentősebb küzdelem az lesz, hogy a lendületünket ne veszítsük el. Az lenne a legsúlyosabb hiba, hogyha úgy gondolnánk, hogy nem kell már globális szinten koordinálni másfél évvel ezelőtt, fél évvel ezelőtt nagyon kritikus volt még a helyzet. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a politikai vezetők feladata, hogy döntéseket hozzanak. Nyilván ez a lényege a munkájuknak. Ugyanakkor van még egy fontos feladatuk, felelősségük, az, hogy ezek a döntések nem maradjanak pusztába kiáltott szavak, hanem meg is valósítsák őket. A Szóli csúcs nagyon nagy kihívásokat jelzett a G20 számára és a mi számunkra is. Kérdés, hogy hogyan folytassuk a jó szándékok után konkrét eredményekre van szükség. Legalább két oknál fogva fontos ez. Az egyik az, hogy a piac nem elégszik meg a nyilatkozatokkal, figyeli a fejleményeket két, tíz, harminc nappal a csúcstalálkozó után az európai gazdaság helyzete, a globális gazdaság helyzete természetesen nem a kétnapos csúcs eredménye csak, hanem hosszas munka eredményeként alakulhat. A másik ok az, és ez is ugyanolyan fontos, mint az első ok, és ez önöket közvetlenül érinti, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kontroll szerepet, ugyanakkor politikai javaslattevő szerepet is játszhatnak. a e, csúcs lebonyolítása után fontos, hogy a G20-as folyamattá váljék, sokkal inkább, mint találkozók sorozatává. Ami a tartalmat illeti, az Európai Unió kontribúciója e, az erőteljes, fenntartható és kiegyensúlyozott növekedéshez egyértelmű, e, fontos, hogy az adóegyeztetés megvalósul fiskális téren. Nagyon fontos, hogy a foglalkoztatás erősödjön, a pénzügyi ágazat és a pénzpiacok megerősítése, ugyanakkor az Európai Unió gazdaságirányításának rendbetétele a legfontosabb feladatok. Az Európai Unió nagyon érdekelt a G20 keretében megvalósuló peer review-ban. Ez egy fontos gyakorlat, ami nagyon nagy hasznot hozhat. Mindenkinek el kell végeznie a saját feladatát, és meg kell mutatnia, hogy szándékában áll cselekedni a globális növekedés érdekében a korábban elhangzottakhoz csatlakozva mondanám, hogy a protekcionizmus elleni küzdelemet nem lehet egyik napról a másikra megnyerni, fontos, hogy napról napra éberek legyünk. Az elmúlt hónap fontos fejleményeket is hozott, a nemzetközi valuta alapon belül az Európai Unió tagállamai kifejezésre juttatták, hogy hajlandóak az átalakításra, hogy reprezentatívabb legyen az IMF, és több szavazatot kapjanak a feltörekvő gazdaságok. Elfogadtuk, hogy az IMF végrehajtó bizottságában csökkentsük a részvételünket, illetve megőriztük azt, amihez leginkább ragaszkodunk, a nemzetközi közösség pedig csak nyert ezen. A második fontos fejlemény az úgynevezett Bázel 3 megállapodása. Bankok tőkekövetelményei terén úgy gondolom, hogy jó irányban haladunk, nagyon fontos, hogy a Basel 3-as kötelezettségvállalást meg is valósítsuk, minden érintett állam betartsa a szabályokat, a végrehajtás természetesen az Európai Unió politikai napirendjének fontos helyén marad, illetve a G20-asén is ott van az elmúlt héten az úgynevezett valutaháború, devizaháború kérdésében az EU jó munkát végzett, elmondtuk, hogy az árfolyamoknak a gazdasági folyamatokat kell tükrözniük, nem pedig a verseny eszközévé kell válniuk. G a G20-ban Franciaország veszi át az elnökséget, ez nagyon fontos lehetőség az EU számára, lehetőségünk van arra, hogy koordináljunk, egyeztessünk, és a 2011 novemberi Kanni csúcsra felkészüljünk, illetve azon túlmenően is együtt dolgozzunk. Komoly kihívásokkal állunk szemben meg kell mutatni, hogy a válság körülményei között létrejött fórum középtávon is hasznos lehet, fenntarthatóbb, erőteljesebb, kiegyensúlyozottabb növekedést eredményezhet a globális gazdaságban, illetve világosabb szabályokat a pénzpiacokon a nemzeti kormányok és az európai intézmények a globalizációt a G20-nak köszönhetően is jobban kordában tudják majd tartani. Elnök úr, a G20-as meg kell, hogy tudja mutatni, hogy ez a globalizáció nem csak gazdasági, hanem mindenek előtt politikai jellegű lesz. Now, President Bar- most pedig Barroso úr következik a bizottság nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! a csúcstalálkozó előtt volt egy olyan aggodalom, hogy ez a hogy a G20-as fórum már nem tudja teljesíteni küldetését. Az EHABI csúcstalálkozó után megerősítettem, hogy nem valósult meg ez a negatív forgatókönyv megpróbálunk a krízisben most már egy sokkal erősebb globális irányítás felé elindulni. Számos kérdést vitattunk meg. A pénzügyi szektorral kapcsolatban nem sikerült dőlőre jutni, de mégis egy fontos üzenetet sikerült küldeni a G20-nak. Továbbra is előrépés fog történni a fő globális gazdasági hívások kapcsán. Tudom, hogy szkeptikusan tekintettek erre a találkozóra, mert nem volt igazán nagymértékű áttörés, de amit a szkeptikusok nem láttak, az az volt, hogy a G20-as folyamat önmagában már egy nagy hír. Ez nem olyan, mint a mi integráltabb európai folyamatunk, ahol mindenkinek az asztal körül hasonló kultúrája van a kompromisszum kialakítása és tárgyalás kapcsán. A G20-ban olyan országok szerepelnek, mint az USA, vagy Kína, vagy Oroszország, Brazília, Japán, Argentina, Szaudarábia, Korea, Dél-Afrika, tehát különböző országok, és az a tény, hogy ők együtt próbálnak választ adni a globális egyensúlytalanságokra. Ezt el kell ismerni önmagában. Ez egy óriási erőlépés, amely nem lett volna lehetséges néhány évvel ezelőtt. És ez a találkozó nagyon fontos volt abban, hogy egy új programot fogalmazunk, mert még akkor is nem volt egy nagy figyelemre méltó esemény. Mégis siker volt ez. Én, illetve az Európai Tanács elnöke részt, vettek, részt vettünk ezen az ülésen, és elégedettek lehetünk az eredménye. Nagyon fontos volt ez pénzügyi miniszteri szinten is, ahol Oli Rén képviselte az Európai Uniót, az a biztos, aki ezért a területért felel. A következtetések a pirításokat tükrözték. Az Európai Uniónak büszkének kell lennie erre a nagyon fontos hozzájáruláshoz, amit tett ehhez a folyamathoz. Hadd emeljem ki a fő vívmányokat először is. Az Európai Unió azt szerette volna, hogy ha a közös előremozdulás történik a munkahelyekkel kapcsolatban, ezen kívül mindannyian tudtuk, hogy nehéz lesz közös megoldást találni a globális egyensúlytalanságra, de a G20 20-ak hosszú tárgyalás után kooperatív megoldást választottak, és egy olyan mechanizmust választottak, amely minden gazdaságot egyesít azért, hogy megoldjuk ezt a problémát. A G20-ak fellépnek a nagy egyensúlytalanságok szemben, és megpróbálják a fogyasztalmi egyenlőtlenségeket megfelelő szintre hozni. A G20 vitái megmutatták azt, hogy az Európai Unió mindenképpen élovas szerepet tölt be, hiszen a mi megoldásaink a G20-as vezetőket is inspirálták arra, hogy hogyan lehetne a globális egyensúlytalanságot megoldani megpróbáltuk a makrogazdaság egyensúlytalanságokra választ adni, és ez lesz már az új G20-as mechanizmusnak az alapja, és 2011-ben fog ez megindulni, 2011 novemberében, november előtt fogjuk majd ezt ellenőrizni. Mindenképpen megfelelően kell alkalmazni ezt a mechanizmust. 2011-ben a francia G20 elnökség alatt fontosak a következtetések, de nagyon fontos az, hogy ezeket végre is hajtsák. A második vívmány az az árfolyamokra vonatkozik, nem lehet felelősre beszélni, hogyha nem foglalkozunk a valuták közötti feszültségről, és itt is kooperatív megoldásokra van szükség, sokkal inkább a megfelelő váltási rendszerek van szükség, amely megfelelnek a piacnak. Abban is megállapodtunk, hogy nem fogunk összehasonlító értékeléseket alkalmazni, ezek az eredmények megfelelő lendületet adnak majd a francia G20 elnökségnek is majd. Annak is örülök, hogy a G20-as csúcs találkozó az IMF reformját is támogatta, és a Pittsburghi elvárásokat is túllépte. Köszönhetően a nyitott együttműködésnek az EU tagállamok részéről, képesek voltunk arra, hogy felelősséget vállaljuk, megosztuk a felelősséget, és így meg tudjunk felelni a kihívásoknak, főként az egyensúlytalanságokat, illetve a valóták közötti feszültségeket tekintve. Mindenképpen szükség van a nagyobb felelősségvállalásra globális irányítást illetően. A csúcs találkozó egyértelműen koncentrált a végrehajtásra. Üdvözöltük a Bázel 3-as reformot is, és továbbra is azon voltunk, hogy erősítsük a pénzügyi intézeteket. A pénzügyi reformokat folytatni kell például a makroprudenciális politikai keretekben, a e, árucik, e, derivatív piacokon. Az Európai Unió vezető szerepet tölt be ezekben, és elő fogja segíteni a G20-as előrelépést is. Nagyon fontos az, hogy megfelelően szigorúan alkalmazzuk ezeket a kötelezettségvállalásokat a megállapított határidőnek megfelelően, annak érdekében hogy globális játéteret tudjunk adni. Az USA-tól megerősítést kaptunk arra, hogy ők is eltökéltek ebben a szándékban. A szőuli találkozó alatt a dohai fordulóról is beszéltünk, és a protekcionizmus leküzdésről is szó volt. Személyes elégedettségem volt az, hogy van releváns konszenzus a befektetés kereskedelem kapcsán, és a fejlesztést mindenképpen a G20 programjára tudtuk emelni. Ez az új növekedés orientált megközelítés majd segíti az ENSZ rendszerét is, és erősíti azon lehetőségeinket is, hogy megvalósítsuk a, globál, a millenniumi fejlesztési célokat, és ez megfelel ez a fejlesztési politikáról szóló zöld könyvnek is. Ez a zöld könyv most már nyitva áll a konzultáció előtt is. Végezetül üdvözlöm a G20 azon elkötelezettségét, hogy fellép a korrupció ellen, ezen kívül az energiával kapcsolatos dolgokkal is foglalkozik, és mindenképpen azt szeretné, hogyha a Cancuni klímatárgyalások sikeresen záródnának. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! az a nagyobb érdeklődés, amit mutatnak a vállalatok és a szakszervezetek, nagyon jól mutatja, hogy a G20-as politika most már megtalálta helyét. Én részt vettem a G20-ak Business Summitjén, üzleti csúcsán is, és megmutatkozott a vállalatok szociális felelőssége is fogadtam egy európai, észak-amerikai, ázsiai, dél-amerikai szakszervezeti delegációt is. Ezt az Európai Szakszervezeti Tanács hozta magával. És hangsúlyoztuk, hogy Európa javasolja a foglalkoztatásnak és a szociális dimenziónak az integrálását a konklúziókban. Szőult követően a következő elnökség irányába tekintünk, és a Cannes csúcsra, ami 2011. novemberében lesz meg kell ragadnunk azt a lehetőséget, hogy egy tagállamunk van a vezető helyen aktívan hozzá kell járulni koordináltan a napirendnek, G20-ak napirendjének alakításához. A bizottság készen áll, hogy támogassa a francia elnökséget a prioritásaival együtt. Az egyik prioritás a nemzetközi pénzügyi valutarendszernek a megreformálása, nevezetesen azért, hogy javuljon a stabilitás és csökkenjen az árfolyamoknak az illékonysága változása és ugyanez vonatkozik a nyersanyagárak nagy mozgására. Az elsődleges piacokon a különböző nyersanyagokkal fogjuk kezdeni az elkövetkezendő hónapokban. A francia elnökség alatt soha vissza nem térő lehetősége van Európának arra, hogy a világ gazdaságon otthagyja kezenyomát. Európa konszolidálni hagyja álláshelyzetét helyzetét a világpiacon, és kulcsszerepet játszhat a világ kihívásainak megoldásában. Köszönöm figyelmüket! Sí, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm Barroso elnök úr. Most pedig meghallgatjuk a politikai frakciók nevében hozzászólókat. Az első Gosszesz képviselő a néppárt nevében. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egy, úgy tudom, hogy egy percem van, ha jól mondták az elnökséget képviselő miniszter úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, először is, miniszter úr, szeretném elmondani, hogy mennyire értékelem a józan értékelését a G20 ülésével kapcsolatban, és hogy mennyiben osztom azokat a javaslatokat, amiket a jövőre vonatkozóan tett. Szerintem meg kell állapítanunk, hogy az eredmények gyengécskék még akkor is, hogyha jóváhagyásra került a Nemzetközi Valuta Alaprendszere. Csak remélhetjük, ahogy a biztos úr is elmondta, hogy a szeuli csúcs megnyitja az utat az francia elnökség ambiciózus javaslataihoz, amit indokolna a sürgősség és a nehéz helyzet. Az Európai Unió kohéziójára szükség lesz ahhoz, hogy az Európai Unió tényleges súlyát tudja mutatni. Egyetértek eh, biztos úr, amikor azt mondja, hogy az állampolgáraink eh, konkrét cselekedeteket várnak, és nem csak nyilatkozatokat. A pénzügy és a gazdaság globalizációja eh, kikényszeríti a szabályoknak a harmonizálását is. Európa nem lehet naív, és ügyelni kell a viszonosság kérdésére is. Köszönöm szépen, Bulman következik a szociáldemokraták nevében kettő percre. Tisztelt kollégák! Harms asszony ma délelőtt a vita során felvetette azt a kérdést, hogy miért nem van egyfajta szikra, amely átugrana a csúcs a népességre, miért nincs nagyobb bizadalom a csúcs találkozók után, és hogyha meghallgattam most önöket, Barózó urat, vagy akár Fan Rompuy urat, vagy akár a tanácsot, akkor az a, akkor már, már meg is van, hogy miért nincs meg ez a szikra. A szikra nem csak itt a, a, a teremben nem jön létre, nézzen körül. Jó lenne, hogyha itt lennének a kollégák, de hát miért nincsenek itt? Nem, nem jó az, hogy nincsenek itt, de hát igazából újat úgysem hallanának itt. Olyan dolgokat mesélnek, amelyeket már ezerszer elolvashattunk az újságban, és nem adnak igazából válaszokat az igazi kérdésekre. Mi a helyzet a pénzügyi adóval? Schulz úr többször kérdezte, hogy hol van a válasz erre. Továbbra sincs ez a G20-ak napirendjén, és szeretném tudni azt, hogy miért nincs ez napirenden. Azt is szeretném tudni, hogy az Európai Tanács az a belga elnökség miért mondja azt, hogy támogatják ezt, viszont az Európai Tanács az utolsó három csúcs találkozón csak arról beszélt, hogy globális szinten hatástanulmányra van szükség, és nem európai szinten. Miért, miért teszik ezt? Nem veszik ezt észre, hogy mennyire zsákutcába kerül ez a téma, és kérném Barózó urat, hogy feleljenek meg annak, amit az Európai Parlament már követelt ez év elején, hogy egy európai hatástanulmányt szeretnénk. Hogyha elmondja a véleményét ezzel a témával kapcsolatban, meghallgatjuk, de most már ne térjen ki a kérdéseink elől, mert 200 milliárdról beszélünk évente Európa tekintetében. A költségvetési kollégák meg tudják önnek mondani, hogy milyen kis összegekről kell vitázniuk, és mindig tettünk ösztönzéseket, kezdeményezéseket, mindenképpen élettel kellene megtartani mindezt, és ezt várjuk öntől. Köszönöm szépen, Burman, most pedig de azt asszony következik. Tisztelt elnök úr, nagyon sok találkozót és csúcs találkozót tarthatunk, de hogyha az Európai Unió nem lendül egységes támadásba, akkor a következő csúcson Kína az Egyesült Államokkal fog megállapodni, és mi leszünk a vesztesek, pedig nagyon sok területen kellene javítani. Az euróövezetnek is vannak problémái, energiaproblémák, a nemzetközi valutarendszer kritikus helyzetben van, ez tovább nehezíti a miénket, és a verseny destabilizáló és igazságtalan. Először is az európaiaknak egy új nemzetközi valuta világrend vízióját kell felvázolnia, a dollár, az euró és a yuan egy kosárban kell, hogy szerepeljen, és újra kell kezdeni a pénzügyi szabályozás munkáját is. Az adóparadicsomokról szóló szabályok továbbra sem elég szigorúak, és ez annál inkább sajnálatos, hogy például a nyersanyagok piaca is rosszul szabályozott, fosszilis fűtőanyagok, mezőgazdasági termények, amelyek ásványkincsek. Nagyon fontos lenne, hogy nemzetközi szervezet szabályai szerint működjenek ezek az alapanyagok, nem Kína diktáljon. És nagyon mm, immorális a mezőgazdasági terményekkel való spekuláció, mert ez az kockázatokat, az éhínséget súlyosbítja a fejlődő országokban. Ezek a nagy kérdések mind mutatják, hogy milyen fontos lenne az egyensúly kialakítása a világban. Meg vagyok győződve róla, hogy a francia elnökség csak akkor lehet ebben a helyzetben hasznos, hogyha már a kezetektől fogva európai a hozzáállásuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Le Ierik úr következik a GUE részéről, és egy perccel rendelkezik. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, a globális világválság annyira súlyos, szociális és környezetvédelmi kihatásai annyira komolyak, hogy az Európai Uniónak cselekednie kell, nem elég szándéknyilatkozatokat tenni. A WTO mindenek előtt nem szabad, hogy kapitalista dzsungelli alakítsa a világot, hanem szociális környezetvédelmi normákat is figyelembe kell vennie a kereskedelemben a munkanélküliséggel is foglalkozni kell, több mint 250 millió embert érint ez a világon, és véget kell vetni a jelenlegi megszorítási politikáknak. Az adóparadicsomok kialakítottak egy új rendszert a nyersanyagok árának meghatározásában, mezőgazdasági terményekkel kezdve. Fontos lenne eh, az FMI, az IMF átalakítása, a hosszú távú emberi fejlesztés céljából, a dollártörvény elleni küzdelem érdekében illetve a minősítő, hitelminősítő intézetek botrányos cselekvésének, fellépésének véget kell vetni, hiszen ők egyszerre peres felek és bírák. Köszönöm. Most pedig a Catch the Eye, a spontán felszólalások ideje következik. Papa Nikolau úr lesz az első. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A G20 találkozó eredményeinek közlése nagyon fontos, azonban egy második olvasatra is szükség van. Vannak bizonyos pontok, amelyeket ki kell emelnünk. 20 fejlett országról van itt szó, akik megnézik azokat az országokat, amelyek nem tudnak koordinált politikát folytatni a gazdaság területén. Az USA-nak másfajta gazdasági politikája van, és az EU-nak is másfajta gazdaságpolitikája van, és Kínának meg ugyancsak másfajta um, a gazdaságpolitikája, a valutáikat próbálják alacsonyan tartani. Nem igazán tudom, hogy mi értelme van az ilyen nyilatkozatoknak, és milyennek az eredménye. Nem tudom megérteni azt, hogy ennek az üzenetnek van-e bármilyen uh, foganatja az országoknál, hogyha a G20 uh, kiadna megfelelő üzeneteket, akkor abból kellene kiindulnunk, hogy komolyan gondolják a politikai megállapodást egy olyan fázisban, amikor valóban reagálni kell, figyelembe véve a gazdasági helyzetet. Köszönöm szépen, Goran úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a kérdés, amit fel szeretnék tenni, eredetileg Barosz úrnak szólt, de miután nincsen itt, a belga elnökséghez kívánom feltenni. Napjainkban lehet kereskedelmi dömpinget alkalmazni, úgyhogy a WTO-nak a dömping szabályait nem sértjük meg. A krónikusan alulértékelt valutával ugyanezt az eredményt lehet elérni. Még akkor is, hogyha óvatosan kezdünk a versenyképes valuta árfolyamokról beszélni, ez egyelőre még mindig kérdésként szerepel az Európai Unió számára. Kérdés, hogyha a G20-ak nem tudja a valuta rendszert beredeteni, akkor ebből kikerülhet-e sértetlenül a WTO? Elnök, köszönöm szépen, Szalabrakosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A G20-as csúcs találkozó, a novemberi G20-as csúcs találkozó Igazából szerintem nem ért el semmilyen eredményt, ismételten megmutatkozott az, hogy az USA-nak mennyire domináns a véleménye, és hogy Kína a saját eh, valutájának leértékelése mellett kitart. Hogyha megnézzük a válságot, és megnézzük azt, hogy az amerikai bankok hogyan reagáltak erre, akkor azt láthatjuk, hogy sok minden nem történt. Megpróbálták a likviditást alacsonyan tartani, de tudjuk, hogy az amerikai kormányt arra kényszerítették, hogy új pénzt adjon ki, és ez most megmutatkozik abban, hogy kiadtak 750 milliárd dollárt, és további 600 milliárd fog következni. Ellentétben az amerikaiak álláspontjával a valuta kérdésben az eurozóna erős maradt, ami a fegyelmet illeti, sokkal erősebb valutapatikát folytatnak, de a spekulatív tevékenységeket is lehet látni bizonyos piacokon, és ezért az eurózóna is veszélyben kerést. Most már nem beszélhet tovább, mondja az elnök. Európának új pénzre van szüksége, vagy pedig megfelelő alapok esetében. Please. Dantan úr. Dantan úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr a honfitársaink, az európai polgárok azt várják, hogy Európa cselekedjen a gazdaságirányítás világrendszere tekintetében. Hozzunk döntéseket, tegyünk javaslatokat. Ma délelőtt több hozzászóló is hangsúlyozta, hogy a francia elnökség a G20-ban lehetőséget jelent Európa számára. Én osztom ezt a véleményt. Nagyon fontos lenne, hogy parlamentünket rendszeresen tájékoztassák a G20-ban folyó munka fejleményeiről, az elnökség tájékoztasson bennünket. Úgy gondolom, hogy a francia köztársasági elnök szívesen eljön majd velünk eszmét cserélni. Elnök úr, remélem, hogy erre javaslatot tesz majd neki. And now to sum up the debate. Köszönöm, most pedig, hogy összegezzük a vitát, megadom Pibax biztos úrnak a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, kétségtelen, hogy a g 20 ez egy speciális form, formáció, és minden döntés konszenzussal kell hozni. Azonban, mint a bizottság és a belgai elnökség is elmondta, a folyamat megy a maga útján E, az a pénzügyi ágazat adózásának kérdéséről is folytak a tárgyalások, ha még nem is volt eddig áttörés. További ö, e, munka ö, e, vár a francia elnökség alatt ebben az a területre. A ö, bizottság készen áll, hogy a G20-ak munkáját támogassa, és a globális tranzakciós adót bevezessék a G20-a konszenzussal dolgoznak, és nagyon sok G20-as partner egyelőre nem osztja a mi álláspontjukat ebben a kérdésben, de tovább dolgozunk a konszenzus irányába. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy más területeken a pénzügyi ágazat megfelelő hozzájárulását adja a különböző tevékenységek útján. A 2010-es októberi csúcson a, felhangsúlyozta ezt a kérdést a biztos, és először is biztosítanunk kell, hogy a pénzügyi ágazat tisztességesen hozzájáruljon a az államnak a finanszírozásához. Ez fontos, különösen fontos a válságok idején biztosaknak kell lenni abban, abban is, hogy minden adó, amit esetleg kivetünk, azok az érdekeinket szolgálják, és ugyanakkor ne ássák alá az Európai Unió versenyképességét. Biztosítani kell, hogy a különböző nemzeti különbségek ne akadályozzák az egységes piac működését Két megközelítés van a pénzügyi ágazat adóztatásában. Az egyik egy pénzügyi tevékenységi adó, ami leginkább tudja kezelni az unióban a lévő helyzetet, a, és azt is biztosítható, hogy ez a, az adó újabb jövedelmeket generálja. A, az unió versenyképességét is kevésbé fenyegeti, mint egy bármilyen más adó, amit egyen oldalúan vezetnénk be. A tranzakciós adót viszont globálisan kell nemzetközi tranzakciós adó bevezetése a globalizált pénzügyi szektorra a legjobb lehetőség, ami ezt a célt sikerül elérni a megfelelő adó kiválasztásával és annak a megfelelő alkalmazásával nagyon jelentős új forrásra tehetünk szert, úgy, hogy közben megmarad a versenyképességünk is. Ezért a bizottság ezeken az opciókon dolgozik oly módon, hogy politikai kezdeményezéseket tudjon tenni 2011-ben. Az első lépés egy hatástanulmány lesz az adózásról, úgy, ahogy ezt már megfogalmaztuk, ezzel kapcsolatban figyelembe veszük a tagállamok elemzéseit is. A ö, pénzügyi intézetekre kivetett adó új ö, szabályozás is ö, szóba jöhet ami engem illeti, szeretném megemlíteni, elnök úr, hogy nagyon fontos volt, hogy a G20-ak nagyon világosan a napirendjükre tűzték a fejlesztési célkitűzéseket. Ez szerintem mindenképpen jó jel, mert az Európai Unió szempontjából is az állampolgárok érdekében tud majd eljárni. Köszönöm biztos úr, és végezetül Sásztel úr a bizottság tanács nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt a képviselő urak, a vita lezárásaként először is általánosságban szeretném megismételni, hogy a G20-as csúcs előestéjén nagyon tudatosan arra gondoltunk, hogy az EU érdekeit nagyon sok ügyben érvényre kell juttatni, és hogy mennyire fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy a G20-as hiteles és legitim fórum maradjon, és politikai impulzust adjon koordinált módon a globalizációnak végül nagyon fontosnak tartottuk, hogy az Európai Unió mondandóját elmondhassa. Nagyon sok nehézséggel álltunk szemben, ennek ellenére az Európai Unió betöltötte a szerepét, és kielégítőnek minősíthetjük az Európai Unió intézményeinek és tagállamainak részvételét a G20-as csúcson. Ez volt az ötödik csúcs két év alatt, kollektív kötelezettségvállalások kerültek az asztalra, ezek közül sok pozitív eredménye járt, globális növekedés, pénzügyi stabilitás a világban, de igaz, hogy még messze van a munka a lezárásától az Európai Unión belül, és ahhoz kapcsolódva, amit a bizottság elmagyarázott a banki adókról, tranzakciós adóról. Nyilván az október 29-i csúcs konklúziók is kimondják, hogy e két területen az EU-n belül és nemzetközi szintén is folytatni kell a munkát, ami a bank befizetéseket illeti. Konszenzus van ezzel kapcsolatban de nincs még konszenzus sem a célokat, sem a felhasználást illetően a bevételekről a tagállamok nemzeti rendszereket alakítanak ki, amelyek különböznek jelentős mértékben egymástól. Rövid távon fontos lenne egy minimális koordinációt megvalósítani, középtávon pedig olyan megoldásokat találni, amelyek sokkal jobb válságmegoldási mechanizmusokat jelentenek a bizottság javaslata alapján. Ebből kiindulva az októberi Európai Tanács abban állapodott meg, hogy a különböző létező bankadók rendszerét koordinálni kell, és az ECOFIN tanácsot felkérték, hogy készítsen konklúziókat az decemberi európai csúcsra, ami pedig a pénzügyi tranzakciók adóját illeti, amit a bizottság is említett, most az Európai Tanács azt kérte a tanácstól, így az ECOFIN-től, hogy vizsgálja meg hogy hogyan, milyen opciók vannak, hogy lehet az adóparadicsomokkal és az adómegkerüléssel szemben felvenni a küzdelmet. Tanácsban egy magas szintű munkacsoport foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen, Sászter úr, ezzel zárul ez a vita, de ne menjenek el, mert most következik a Lux díj átadási ünnepség, és ezt követően szavazunk. Kérem maradjanak tehát a teremben.